Először a kereszt jelentéssel kapcsolatban jár kolléga szeretne szólni. Herr Kollege, ja? ja? Jár kolléga. Vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy a, az egységes piac megvalósítása fogyasztók és polgárok számára ebben a jelentésben beszélnek a, arról, hogy a tökéhez való hozzájutás az problémás, és még mindig egyszerűbb egy hedge fundot több millióval felruházni, mint egy pár ezres hitelt adni valakinek. Azt szeretném ezért, hogyha a jelentésünk nem csak a szavak szintjén létezne, hanem az Európai Bizottságot arra ösztönöző konkrétan járjon el. Köszönöm. Köszönöm szépen Jár kollégának. Figueiredo kolléganő következik. Frau Kollegin Figueiredo hat es... Figueiredo azt, mondja, inkább ebédelni ment, ezért most nem, most nem fogjuk meghallgatni az ő szavazatmagyarázatát, helyette meghallgatjuk Nikolásek urat a Schmidt jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Meg vagyok arról győződve, hogy az egyetemek és a gazdaság közötti párbeszéd hozzá fog járulni a növekedéshez, de számomra fontos az, hogy a fiatalok közötti munkanélküliség ne növekedjen, hiszen a bizonytalanság gyakran ahhoz vezet, hogy ezek a fiatalok el, ki, kitolják a családalapítást, és ez a demográfiai helyzetet illetően negatív eh, tendenciákat eredményez, és ez kihat a gazdaságra is. Olyan intézkedéseket kell tennünk, amelyel segítünk a fiataloknak arra, hogy a munkaerőpiacra tudjanak lépni, és kiteljesítsék potenciájukat. Az oktatást eh, olyan eszköznek kell tekintenünk, amelyen a szegénységet is le tudjuk küzdeni, és amelyel a fogyatékossággal élők is eh, lehetőségeket kapnak. Köszönöm szépen Mikolásék eh, úrnak. A HARMS jelentése kapcsolatban lesz egy magyarázat Kelly úr. Votális um, in favor on tourist Köszönöm szépen. Igennel szavaztam, tehát a jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a megfelelő célkitűzéseket támogatja ez a jelentés. Általánosságban azt tudom elmondani az atomenergiával kapcsolatban, hogy nálunk, a mi országunkban nagyon sokan az atomenergia ellen vannak, többek között a Csernobili katasztrófa miatt, de eléggé megoszlanak a vélemények. Jó lenne, hogyha a bizottság egy kicsit jobban foglalkozna ezzel a kérdéssel, és egyértelműen feltárná az atomenergia előnyeit és hátrányait. Ami pedig magát a dokumentumot illeti, nagyon fontos, hogy megfelelő és hiteles tájékoztatást adjunk a polgároknak, hogy ne az érzelmeik alapján, hanem a konkrét adatok és tények alapján döntsenek. Egyébként pedig gratulálok önnek, remekül szavazott elnök úr, vagy szavaztatott elnök úr. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly, sehr freundlich. Köszönöm szépen, Kelly kollega, nagyon kedves az öntől. Lenne még egy bejelentésem, szeretném azt elmondani a kollégáknak azt, hogy ha szeretnének szavazott magyarázatot, akkor azt még a szavazás előtt kell bejelenteni, de kivételesen most megadom a szót Koszlik úrnak. Köszönöm pekne. Európske spoločenstvo poskytuje finančnú pomoc. Az Európai Közösség pénzügyi támogatást nyújt Litvániának, Szlovákiának és Bulgáriának, és támogatja erőfeszítéseiket azon kötelezettség teljesítése során, amelyet az atomerőmű leállításával kapcsolatban tettek. A bolgár atomerőmű leállításra vonatkozó kötelezettség 2009-ben alakult ki, és a tervezett célja az, hogy a támogatást oly módon nyújtsuk, hogy a biztonság garantálható legyen. Elnök, kolléga, megvonhatom öntől a szót, hiszen ön egy teljesen más témával kapcsolatban szólt. Declaration. Nem, nem változtathatja meg a témát. Stimmerklärungen über den Bericht von... Most pedig a Juan Knock jelentés következik. Tarabella úr nincs itt, ezért uh, eh, Ferdálen úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, a jelentés eh, készítője néhány eléggé furcsa módosítást eh, nyújtott be, hiszen itt a, eh, arról van szó, hogy meg kell állítani azt, hogy a növekedési és stabilitási paktumot megsértsék, és ezeket, pont ezeket a témákat szerette volna kihúzni a jelentés készítő, ez eléggé megdöbbentő volt. Hogy lehetséges az, hogy bizonyos képviselők tönkre akarják tenni a gazdaságot. Gondolom, hogy belátni kéne azt, hogy minden egyes tagállamnak vért kell izzadni ahhoz, hogy átalakuljon a helyzet. Természetesen ez nem túlságosan kedvező üzenet az állampolgárok számára, de úgy gondolom, hogy csak így lehet megmenteni a költségvetést. Szerencsére nem fogadtuk el ezt a jelentést. Vielen Dank, Herr Kollege van Galen. Köszönöm, van Galen kolléga. Gigold uh, kollégának már korábban meg kellett volna adnom a szót. Kol- Gigold kolléga nincs itt. Akkor Fott kolléganő következik. Thank you. I welcome Köszönöm szépen. Nagyon örülök a közfinanszírozásról szóló szövegnek, mert sokkal jobb, mint az eredeti szöveg. Az óriási deficitek és az eladósodás nem csak az Egyesült Királyságot illeti, hanem minden más országot is. Fiskális szinten sokkal nagyobb stabilitást kellene teremtenünk Európában, ez minden tagállamra vonatkozik meg kell néznünk azt is, hogy milyen magasak a munkanélküliségi ráták, illetve hogy milyen nagyon kemények az adóterhek a polgárokra és a KKV-kre nézve sokkal inkább a beruházásokat kellene támogatnunk, és olyan zöld és intelligens innovációt kell megvalósítanunk, ami fenntartható. És ne is beszéljünk a nyugdíjról, a demográfiai problémákról, az előregedésről, hiszen ezek is hozzájárulnak az államháztartások eladósodásához. Tehát nagyon örülök ennek a jelentésnek, ami fontos kérdésekről beszél, többek között a migrációról, ami esetleg betömhet bizonyos lyukakat a munkaerőpiacon, ugyanakkor a helyi feltételeket figyelembe véve kell megoldanunk a migrációval kapcsolatos problémákat. Tehát egyrészt szükségünk van európai megoldásokra, másrészt viszont globális szinten kell gondolkodnunk, de a régiókat és a nemzeti kormányokat is figyelembe kell vennünk. Kleisz. Köszönöm kolléganő, Klájsz kolléga kap szót. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb Köszönöm szépen. Én a Hunang Knop jelentés ellen szavaztam, és a legmegdöbbentőbb az, hogy mennyire könnyelműen szállnak síkra a tömeges bevándorlás mellett Európába. Az Európai Parlamentből mi lesz, hiszen már most sem bírnak a nagy városok a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlással. Meg kellene nézni egy költséghatékonysági elemzést, hogy mit jelent ez a költség szempontjából, hogyha az Európai Unión kívülről jönnek a bevándorlók. És úgy gondolom, hogy ez szükséges lenne, hiszen nincsen semmilyen fajta ismeretünk erről a témáról. Tehát hogyan lehetséges ez? és figyelembe kell venni a harmadik világ problémáját is, hiszen van egyfajta elszívás. Európába jönnek a, a, a, a, ezek az emberek, és ez mi jobban csak növeli a bevándorlást. Köszönöm, Kleisz kolléga. Most pedig következzék a PENJON jelentése kapcsolatos szavazat, magyarázat. Dolc kolléga kap szót elsőként. Frau Kollegin uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek ellenében szavaztam, ennek több oka is van. Először is azt tudom, hogy stabil mediterrán térségre van szükség, de hogyha ennek túl nagy az ára, és amennyiben a gazdaság itt Európában sem elég erős, akkor talán más prioritásokra kellene koncentrálnunk. Ugyanis ennek a, a mediterrán uniónak óriási költségvonzata van nagyon fontos az, hogy a szomszédsági politikát is figyelembe vegyük, és hogy a mi saját gazdaságpolitikánkra odafigyeljünk ezekben a nehéz időkben. Itt volt az ötös módosító, amely kimondta, hogy a preferenciális gazdasági megállapodásokkal kapcsolatban hogyan kell eljárnunk, de sajnos ezzel kapcsolatban nem megfelelően alapult, vagy nem megfelelően alakult a szavazás. Köszönöm. Köszönöm, kolléganő. Posselt kolléga következik. Elnök úr, a 80-as évek elején fiatal újságíróként a marokkai királyságban tett látogatásomat követően éppen elutasították az EU csatlakozási kérelmet, és most a Földközi Tengeri Unióról tárgyalunk. Azt hiszem, hogy a Mare Nostrum soha nem választott el minket, mindig össze kell, hogy kapcsolja az európaiakat a szomszédság, szomszédaikkal felmerült a Mediterrán Unió elképzelése már a pán-európai mozgalomból. Miért is említem ezt? Azért, mert el szeretném mondani, hogy ez nem francia term, mint ahogy ném, hát némelyek ezt kijelentik, és nem is pazarlás ez, hanem a keleti partnerség után a legfontosabb külpolitikai eszköze az Európai Uniónak. De éppen ezért helyesen kell ezt kialakítanunk, politikailag kell struktúrálnunk, és nem csupán szabadkereskedelmi övezetként, hiszen tudjuk, hogy a földközi tenger, ahogyan Churchill mondta, ezt a brit kollégáknak mondom, Európa alteste volt, és nem szabad, hogy ez újra megvalósuljon. Köszönöm szépen Passzát úrnak, most pedig Kirillov jelentése kapcsolatban Kélem úr kért szót. Vielen Dank, Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. The original Az eredeti 12-es bekezdést ugyan támogattam ebben a jelentésben, mert kifejezte, hogy nagyon fontos, hogy Oroszországgal is foglalkozzunk, és hogy az abház és oszétiai problémákra nagyobb hangsúlyt fektessünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Oroszországot is fel kell szólítanunk arra, hogy késlekedés nélkül feleljen meg az elkötelezettségének, és az Oszétiához és Abháziához való hozzáférést mindenképpen biztosítsa. Ami most történik, az elfogadhatatlan és megalázó helyzet. Ugyanis az EU képviselőinek külön kell kérni a hozzáférést ezekhez a területekhez, pedig ezzel kapcsolatban már megszületett a megegyezés. Úgyhogy Oroszországot fel kell kérnünk arra, hogy hagyja a megfelelő hozzáférést ezekhez az országokhoz, mert nincsen semmilyen hatalma ezen országok fölött. Köszönöm, kérem kolléga, ez volt az utolsó szavazatmagyarázat, most 15 óráig felfüggesztjük az ülést.